Chers collègues, chers collègues, ça marche Bonsoir. Jó estét kívánok mindenkinek. Úgy tűnik, hogy mindenki itt van. Tisztelt kollégák, jó estét kívánok mindenkinek. Arra kérem önöket, hogy foglaljanak helyet. hogy megkezdhessük a ma esti szavazási ülésünket. Mindenkit arra kérek tehát, hogy foglalja el a helyét. Köszönöm szépen. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Köszönöm szépen. Sűrű és hosszas ülés előtt állunk, úgyhogy kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet és remélem, hogy simán zajlik majd a szavazás. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttetek a ma esti szavazásra. Szeretnék gratulálni, és köszöntet mondani az árnyék jelentéstevőknek, a társjelentéstevőknek, a különböző frakciókból, a koordinátornak, illetve az egész csapatnak, aki a ma esti szavazási ülésünket előkészítette. Mielőtt a napirendre rátérnék, először is egy perces csend, néma csend keretében szeretnék megemlékezni a november 13-ai franciaországi batakláni támadásokról, hiszen ennek pontosan ma van egy esztendeje. 137-en vesztették életüket, 213-an sérültek meg, és ebből 99-en súlyosan megsérültek, úgyhogy kérek mindenkit, hogy egy perces csendben emlékezzünk meg róluk. vous remercie. Köszönöm szépen. Nézzük akkor az első napirendi pontot. A napirend elfogadása az első, hogyha nincsen ellenvetés, nincsen tartózkodás, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A második napirendi pontunk a különböző ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Ezeket megkapták, hogyha ezzel kapcsolatban sincsen semmilyen ellenvetés, tartózkodás, akkor ezeket is elfogadottnak tekintem. Ezek 2018. október 4 és 9 ülésekre vonatkoznak. Aztán harmadik pont az elnöki közlemények, mielőtt valóban rátérnénk a szavazásra. Természetesen most a mandátumunk lejártával a munkánk végére járunk. Ma este aktív és passzív tolmácsolás történik. Francia, német, olasz, holland, angol, görög, spanyol, portugál, magyar, lengyel és román nyelveken. Ezen kívül dán nyelven és van tolmácsolás, de csak passzív formában. Köszönöm szépen mindenkinek a megértést, különösen azon kollégáknak, akiknek a nyelvét nem képviseli a mai nyelvi rezsim. Köszönöm szépen tehát, és akkor ezzel térjünk is rá a szavazásra, amely a külön bizottság terrorizmussal foglalkozó külön bizottság megállapításait és ajánlásait tartalmazó anyagról történő szavazás. Szeretném, hogy gördülékenyen és hatékonyan tudjunk eljárni, ezért gyors elektronikus formában fogunk szavazni. Így remélhetőleg megkérdőjelezhetetlen és egyértelmű eredményeket kapunk a szavazás során. Néha ez gyorsabb azért, tehát, hogyha egyetért velem mindenki, akkor lássunk is hozzá a munkához. Először is a preambulum bekezdésekről fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom. Nézzük, hogy megvan-e a kellő szavazatszám. Donjon úr. Elnézést kérek, elnök asszony, de nem hiszem, hogy ez lesz a leggyorsabb szavazási forma. Elnök. Igen, de ez egyértelművé teszi az eredményeket, ezért azt javaslom, hogy kövessük az elektronikus szavazás metódusát, de először is ellenőriznünk kell, hogy nincs-e felesleges szavazat. Úgy látszik, hogy a néppárt részéről egy szavazattal több van.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 a titkárság megerősítette, hogy még mindig egyel több néppárti szavazat van. Most rendben vagyunk? Szuper, akkor lépjünk tovább. Hm, Ismételt ismételten szavazni fogunk, mindig még 31 szavazatot adtak le, néppárt részéről egyel több szavazat van, mint kellene. Tehát ismét szavazunk a preambulum bekezdésről, megnyitom a szavazást. Je clôt le vote. Lezárom a toujours un de trop. Még mindig egy néppárti szavazattal több van. Tisztelt kollégák! Most jó? Rendben. Úgy tűnik, hogy most megvan a kellő szavazatszám. Elfogadtuk tehát. Horizontális módosító, megnyitom a szavazást. Il faudrait le mettre là parce que je ne vois pas sinon. Je clôt le vote. Lezárom. Elutasítottuk. Most pedig az IF egyes kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Adopté. Elfogadtuk. IF2-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. On va, au paragraphe 2 à nouveau. 4 a új bekezdés, 644-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 646, 647, 648, 649 a hármas bekezdésből, ezekről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 650. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 651. Még mindig a hármas bekezdésnél járunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 652 3A bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. IF3 kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 654-es módosító következik. Név szerinti szavazás, 654-es módosító, illetve az 56-os. Együtt szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 660-os, 4A bekezdés, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. kettő, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 661. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 72A új bekezdés, 1199-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. E, a hivatkozás 44-es módosító, megnyitom a szavazást. Nem, ez okafogyottá vált, elnézést kérek, mondja az elnök, lépjünk tovább. 403-as. ez is sokkal fagyattá vált, hiszen a 462-est nem fogadtuk el, tehát akkor ez is sokkal fogyottá vált. 403-as következik. Megnyitom a szavazást a 403-asról. Nem. Itt tombe, Ez is okafogyottá vált, elnézést kérek. Akkor 403-as, lezárom a szavazást, de hát az Adopté. Elfogadtuk. IF4-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 663-as, megnyitom a szavazást. 4A új bekezdés, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 4A, 664-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 4B új bekezdés, 665-ös módosító és a 68-as együtt, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. T1-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 672, 5A új bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 673-as és 86-os, együtt szavazunk. 5A bekezdés és a JA, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. T2-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 684-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. T3-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. T4-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 710-es következik. 9C új bekezdés. Megnyitom a szavazást. Még nyitva van a szavazás, most pedig lezárom, elfogadtuk. 8-as C, új bekezdés, 704-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 705-ös, 9A új bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 10A új, nem, nem. 710-es következik. 706-os következik, megnyitom a szavazás, lezárom. Elfogadtuk. 9B új bekezdés, 708-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 709, 9C új, megnyitom a, beke- a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. T5-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 903-as következik, 26A új bekezdés, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 9D új bekezdés, 711-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 729-es a 10A bekezdésről, megnyitom a szavazást. Ferm. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 727-es 10A bekezdés fogyottá vált. Vagy mégiscsak kell? Akkor megnyitom a szavazást a 727-ről. Lezárom. Elfogadtuk. R1-es kompromisszum következik, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. R2-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Nem vagyok túl gyors? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. r 3 os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R4 kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Er ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 880-as, megnyitom a szavazást, a 25A új bekezdés, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 881-es, szintén 25B bekezdés, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R6-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 770-es módosító, a 14A bekezdés, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 789-es módosító, 15B bekezdés, ez is egy új bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. R9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R10-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 814-es módosító. 10, 17A. Új bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. R11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a 817, 18, 19-ekről külön szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 819. Nem, nem, mondja az elnök asszony. 823. 823-asról megnyitom a szavazást. Lezárom, és itt egy kicsit látjuk, hogy vált a csapat. 823 lezártam, elutasítottuk 822-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. R12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 830-as módosító következik, 19A bekezdés Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. R14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. R15-ös módosító, kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. R16-os, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 865-ös, 867-es egymásra megegyező módosítókról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 864-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 860 Hatos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. R17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R18-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk, R19-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. R21-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R22-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R23-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R24-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R25. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R26-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 925-ös módosító indítvány, 28. elbekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. R27-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R28-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R29-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R30-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R31-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 963-as módosító következik, a 30A bekezdés, új bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 950-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 951-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R32-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az információ cserére vonatkozó kompromisszumos módosítók következnek. CIE 1-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. CIE 2, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. CIE 3-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 981-es módosító 33 bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. CIE 4-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. CIE 5-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Cie 6-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Cie 7-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 1197-es módosító 72A bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 1008-as módosító, 37A bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 1009-es módosító, 37A bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfog... Nem, ezt elutasítottuk. Elnézést. CIE 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 1014-es módosító 39-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. CIE 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. CIE 10-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. CIE 11-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 1023-as módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 1024-es módosító, 1025-1026-tal, ezek megegyezők egymással, úgyhogy megnyitom a szavazást a három módosítóról, lezárom, elutasítottuk őket. 1029 és 1030-as módosítók, ezek is megegyeznek egymással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. Ezer 31-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 1032-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 1033-as módosító, 42A bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1034-es és 35-ös módosítók a 43. bekezdésről. Megnyitom a szavazást, és le is zárom. Elutasítottuk. CE 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. CE 13-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 1049-es módosító indítvány, 45A bekezdés, új bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom, és elutasítottuk. 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, ös számú módosítók, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 1059-es módosító, 1060-as és 1061-es, megnyitom a szavazást ezekről, lezárom, elutasítottuk. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1067-es módosító 48A bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. CIE 15-ös kompromisszum. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 1074-es módosítóindítvány az 50. bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. CIE 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 1079-es módosító, megnyitom a szavazást, az 52. bekezdésnél járunk. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 1080-as, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. 1081-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. CIE 17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. CIE 18-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 1095-ös módosító indítvány, 54. A bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. CIE 19-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 1198-as módosító, 72 A bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 10.98-as módosító, 54 D bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. CIE 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Célje 21-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-14-es módosító, 56B bekezdés, két részben szavazunk. Kicsit gyorsan rohanok itt. De ne hamarkodjuk el, 11-14-es két részéből az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk második részről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Szia 22, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11.22, 57b paragrafus, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. CIE 23, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 24, CIE 24, megnyitom a szavazást lezárom. Elfogadva, CIE 28, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, 11.33, 58 A új bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 11.34.58a új bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 113558 b új bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. CIE 25-ös kompromisszum Megnyitom, nem, kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. CIE 26, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 11.43, a 61-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11.49-es, 62-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Akkor 11.51, a 63-as bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva akkor 11, 11.50, továbbra is 63-as bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 11.52 és 53, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 11.53, 11.53, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 11.54, 63B új bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A CIE 27-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Nézzük a 1163-as módosítót, 65-ös bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Van egy szóbeli módosító. Monika, jó, akkor szavazunk. Ezt úgyis mindenki ismeri. Akkor szavazzunk lezárom a szavazást elfogadva, akkor 1165, a 65A bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 1166, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11.68, továbbra is 66-os bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 11. Nem, 645-ös, 645. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 11, 69, 67-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11.71. megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 1174 es megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 11.75. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11.76. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 11.78. Megnyitom a szavazást a 68A új bekezdésről. Lezárom. Elfogadva. 11.77. A 68-as bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom. Ne, ez e- elutasítottuk. Nézzük a CIE 29-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 11.81, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. CIE 30, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nézzük a 1192-t, a het, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. Tizenegy, kilencvenhárom, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. kilencvennégy, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11.95. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11.96. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 1272B bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Nézzük a külső határokat. 73-as bekezdés. 1201-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 1202, továbbra is a 73-as bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Az EB egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva a 12.05-ös módosított, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12.06, 73C bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. EB2 kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12-13-as, a 75. bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12.11. 75. bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12.12. 12, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12.14. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 12-15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Két azonos, 12-16, 12-17-es módosítok, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12-18, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A 12-19-től 221-ig, akkor a 691-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 693 hét a új bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 736 10C bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva két azonos, a 12, 23, 24-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12, 25, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. EB4-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12.33-as módosító, 12.34, 12.35 és 12.36, illetve 12.37-es. Megnyitom a szavazást a 79. bekezdésről. Elfogadtuk. 12.38 megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12.39, 12.40, 12.41. Megnyitom a szavazást, mert ezek azonosak. Lezárom. Elutasítva. 12.42. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 1243, 1244 azonosak. 81. bekezdésről megnyitottam a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 1246. Megnyitom a szavazást. 81. bekezdésről lezárom, elutasítva. 12.45-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12.47-es, a 82. bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12.48-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Öt, EB 5-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. EB 6-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. 12.54 1255, 1256-os azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 1257-es, nem, az okafogyottá vált, akkor 1258, ugye? 1258, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 12.59, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. EB 7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. EB 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. EB9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. EB10-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. EB11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. CTF egy kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva CTF 2, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 1303-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 13.05-ös, 93-as bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 13.07, 13.08-as a 94. bekezdésről akkor cseréljenek esetleg helyet, vagy változtasson helyet, üljön át máshova. Tehát 13.07.08 eh, 94-es bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 13.09-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 13.10, megnyitom a szavazást. Továbbra is a 94-es bekezdésről. Lezárom. Elutasítva. CTF 3, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. CTF 4, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 13-16-os módosító a 96A bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 13-18 megnyitom a szavazást a 96C bekezdésről. Lezárom a szavazást. Elfogadva, elfogadva. CTF 5, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 13-24-es módosító a 97-es bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 13-26-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. A CTF 6-os, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. CTF 7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. CTF 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva, CTF 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. Nézzük a 1340-es módosítót, a 99A bekezdésről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 1345-ös 99-es áról megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 1347-es következik. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a kompromisszumos csomag a nyilvános közinfrastruktúráról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtok. Ami levehetővé tesz, hogy blogban szavazzunk. Ez azt jelenti, hogy a robbanó prekurszorok következnek, megnyitom a szavazást, hogyha erre mindenki készen áll. Megtalálták? Készen állnak? Akkor megnyitom a szavazást. Tehát a robbanó prekurzorokról megnyitom a szavazást. Rendben, lezárom, és elfogadtuk. És mivel ezt elfogadtuk, az illegális tűzfegyverek kereskedelméről, illetve csempészéséről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az 1406-os következik. 121A új bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 11-11-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-20D, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. 11 21 es megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 14-22, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 14-23-as, nem, nem, az okafogyottá válik, úgyhogy 14-24. C'était serré. Alors on le refait. Akkor újra szavazunk. Hogyha senki nem ellenzi, akkor a 14-22-esről 14-22-esről újra szavazunk, tehát megnyitom a szavazást, 123-as bekezdés, 14-22-es módosító. vote. Lezárom. Il est rejeté. Elutasítottuk. 14-23, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 14-24, 14-25, 14-26 egyformák, megnyitom róluk a szavazást, 124-es bekezdésnél járunk. Lezárom. Elutasítottuk. 14-27, megnyitom a szavazást. Lezárom 14-28, Elutasítottuk. 14-28-as, megnyitom a szavazást. Tizennégy, huszonnyolc. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. ED1-es kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 14.33-as következik, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 14.34, megnyitom a szavazást, 14.34-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. ED2-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 1437-es módosító, 125B, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 1438-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 1442-es, 125D, megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 1444-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk az áldozatok következnek. V1-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. V2-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. V3-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. lezárom, elfogadtuk. 1463-as következik, 128A új bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 1464, megnyitom a szavazást. 128A, lezárom, elfogadtuk. 1465, megnyitom a szavazást. lezárom. Elfogadtuk. 1466, megnyitom a szavazást, 129-es bekezdésnél járunk. Lezárom. Elfogadtuk. 1467, megnyitom a szavazást. 129A. Lezárom. Elfogadtuk. V4-es, kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 1471-es módosító, a 131-es bekezdésre megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. V5 kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 1475-ös, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 1476, 133A, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 1477, megítom a szavazást, 133-as A bekezdés. Lezárom, elfogadtuk. 1478, megnyitom a szavazást. 133 B-nél járunk, lezárom, elfogadtuk. 1479, 133 C, lezárom, Elfogadtuk. 1480. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 1482. Megnyitom a szavazást. Mindig a 134-esnél járunk. Lezárom. Elfogadtuk. 1486, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 1485, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 1487, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 1484. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 1440. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 928. Megnyitom a szavazást. 28 A bekezdésnél járunk lezárom, elutasítottuk. 14.89, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 14.88, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 14.92, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elutasítottuk. Alapjogok következnek. FR 6-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 1491-es következik. A 136-os bekezdésnél megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 619-es következik, megnyitom a szavazást, lezárom. 1504, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadtuk 15.07. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 7-es kompromisszum, FR7-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. FR8, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 15-11-es módosító, megnyitom a szavazást, 137A bekezdés, elutasítottuk, FR9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadtuk. 15-14-es módosító, 138-as bekezdés, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk, FR 10-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 6 21-es, egy c kezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 1144 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. FR 11 Megítom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-18-as. Megnyitom a szavazást. Tehát nyitva van a szavazás, tartsanak ki, lezárom, elutasítottuk. 15-19, 139-es bekezdés. Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. Első hivatkozás, egyes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. Négyes, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. IF 5-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Mindjárt le is zárom. Most lezárom. Elfogadtuk f 6-os, IF6-os, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Most, most tartsunk szünetet? Nem, nem, nem. IF7-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. EF8-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 35-ös módosító következik, a D preambulum bekezdésről meg, megnyitottam a szavazást, lezárom, elutasítottuk, e IF9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadtuk. EF 10-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. IF 11. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 55-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. IF12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 62-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 63-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. IF 13-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 70-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A terrorista fenyegetettség T6-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. T7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 89-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. T8-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 96-os módosító, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 116-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. T9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. T10-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, Elfogadtuk. T12-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 125-ös módosító indítványról szavazunk, megnyitom. Lezárom, elutasítottuk. T12-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. T13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 140-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 141-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 143-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 144-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 145-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következik a 146. Megnyitom a szavazást. Igen, 146. E egy megegyezik a 147-148-al, ezekről együtt nyitom meg a szavazást. Elutasítottuk. 150. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 149. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 151-es. Nem. T15-ös kompromisszumról nyitom meg a szavazást. Nem, nem. Nem, ez okafogyott. A T15-ről szavazunk, mert a másik, amit említenek, az okafogyott. Lezárom a T15-ről a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 160-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 161-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. T16-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 167-es módosító következik, megnyitom a szavazást erről. TA preambulum bekezdés. Elutasítottuk. 168-as, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk, 169, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. T17-es kompromisszum, megnyitom